Na jó, akkor azt javaslom, hogy folytassuk. Először is szavazunk, aztán pedig folytatjuk a napirendünket, úgyhogy először is a os 16-os napirendi pontot vesszük sorra. Ez Szájer kollega jogalkotási felhatalmazási jogköre. Akar magyarázni? Nem, na jó, akkor egyből szavazzunk. Rapkai kollega. Köszönöm, elnök úr. Szeretnék azért egy mondatot mégis mondani ezzel kapcsolatban, és tisztázni, hogy Szájer kollega valóban kiváló jelentéstervezetet nyújtott be, és jó volt az együttműködés is. Ennek ellenére nagyon nehéz, nagyon komoly téma, és óriási az idő, szó, tehát problematikus, hogy olyan nagyon szorít az idő, másrészt is azt látom, hogy előre kell menj, jutnunk, hiszen a munkánkat folytatni kell. Úgyhogy én elfogadom a kompromisszumos javaslatokat, de fenntartom magamnak azt a jogot, hogy majd, ha meglesznek a fordítások, akkor a plenárison egy-két dolgot megnézzünk, vagy tehát ö, ö, megint ilyen könyvben. Ezt ö, szeret, ez megfelel Szájer kollega kívánságának, és a másik pedig, hogy meg vagyok győződve arról, hogy a, a szerződésjogi szakértőkkel való tárgyalás után ez helyes is, tehát e, jó, de hogyha e, menjünk tovább, és majd akkor visszatérünk ezekre, jó? Nem más, nem kíván szólni, akkor e, szavazzunk. Egyes módosítás. Tájnasszonyék, igen, mellette, kérem emelje föl a kezét ellene. Egyértelműen elutasítottuk egyes módosító mellette, kompromisszum ellene elfogadtuk. Ezzel az NV és az Econet is rendeztük, a kettes kompromisszumos módosító mellette ellene elfogadtuk. A kettes és, e- és az NVB-je, valamint a az Econé e, e, kiesik, a következő oldalon jön a D, Econ D. Az Econ D-t kifogadja el, ellen eleki van tartózkodás, elutasítottuk, jó? Négyes módosító, Bóz és mások, igen. Nem. Elutasítottuk. A következő a környezeti bizottság A módosítója igen, nem, elfogadtuk. Módosító hatos, Ziobro úr, igen, nem, elutasítottuk. Rapkai visszavonta, hetes, Speroni, igen, nem, tartózkodás, elutasítva. Nyolcas módosító ziobró, igen, nem, tartózkodás elutasítva. Kilencest visszavont a rabkai úr. Szóbeli módosító az előadótól, de benne van a szavazási listán a hármas bekezdéshez igen, nem, tartózkodás elfogadtuk. Tízes módosító Bóz és társai igen, nem, tartózkodás elutasítva. Aztán Envi módosítója hármas két részben. Csak a második részről szavazunk. Csak a, szeg, csak a második részről. Jó, e, e- tehát az egészről a második résszel együtt. Igen. Nem. Tartózkodás. Így határoztunk, jó. Ekon hatos. Igen, a kiegészítéssel ellene. Ezt is eldöntöttük. A 11-es módosító tájnasszony igen, nem, tartózkodás elutasítva. Aztán az NV 5-ös módosítója, ezt azonban már le van fedő, úgyhogy erről nem kell szavazzunk. A következő a 3-as kompromisszumos igen, nem, tartózkodás így határoztunk. A 13-as Speroni, a többit azt elintéztük, itt Speroni mellett ellen tartózkodás elutasítva. 14-es Speroni igen, nem, többség elutasítva. 15-öst visszavonta, meg eh, marad, tehát nem megmaradt, igen, nem, Eh, mondjuk a kétharmados többséggel elutasítottuk. 16-os Tájnasszony, igen, nem, ezt végig kell számoljuk, mert nem vagyok biztos benne. Ki van mellette? Tizenegyen ellene. ellene ki van. 14-en ellene, tehát elutasítottuk. Az Econ 9-es. Ki támogatja? Igen. Nem, nem kell szavazni róla. Econ BCE megvolt, Econ D. Econ D-t ki támogatja? Nem, a rossz oldalra lapoztam, bocsánat, vissza, visszalapoztam. <laughs> A négyes kompromisszum. Tehát a négyes kompromisszumos javaslat. Igen, ki támogatja, nem. Tartózkodás, így eldöntöttük. A 21-es Bóz és társai, igen, nem. Többség elutasította. Ötös kompromisszumos, igen, nem Kompromisszum ötös. Igen, igen, ki van mellette? Nem. Tartózkodás. Így határoztunk. A hatos kompromisszumos javaslat. Ugyanezen az oldalon igen, nem, tartózkodás. Jó, kompromisszumos hetes jön, igen, nem, tartózkodás. Így határoztunk. A következő a 28-as módosító Bausz és társai egy kiegészítő módosítával igen, nem, tartózkodás eldöntve. Ekon 11 kiegészítése második részről a Bowles 28-as második részét kitámogatja, ki van ellene, kitartózkodik, elutasítottuk. Akkor jön az Econ 11 a kiegészítéssel. Az első részét kiszavazza meg ellene tartózkodás. Második rész, igen. Nem, a második rész az ö, kimarad, nem kell róla szavazni. Jó. Tehát kiesik akkor jön a 10-es, 11-es, az is el van intézve, hiszen kiesik, a 29-es az megmarad, ugye? Igen, ki támogatja? Nem. Tartózkodás elfogadva. Akkor az MV 13. Igen. Nem. Tartózkodás. El, elhatároztuk. Jó. Igen, hát elfogadtuk, úgyhogy ezért mentem az MV 13-ra. 31-es Bausz és társai igen, nem, tartózkodás, elutasítva. Econ 4, NV 2, NV 12, megvan. 30-as Májertől igen, nem, tartózkodás, elfogadva. 8-as kompromisszum. Ki támogatja? Nem. Tartózkodik. Elfogadva. Aztán már ott vagyunk, hogy Ekon egy. Ekon egy. Igen. Nem. Tartózkodás elfogadva. Aztán. NV14. Ki támogatja? Nem. Ellene van tartózkodás. Elutasítva. A jelentés egészéről igen. Nem. Senki. Egyhangúan elfogadtuk, gratulálunk Szájer kollega. Jó. Dann haben wir als nächstes. Következő feladatunk, hogy szavazzunk a Baldassar jelentésről. Van -e ezzel kapcsolatban bárkinek mondani valója? Nincs, akkor kezdhetjük a szavazást. 19-es módosító. Ki támogatja? ellene. Tartózkodás. Elutasítottuk. Huszas mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. 21-es mellette, ja nem, erről nem kell szavaznunk elnézést. 22-es mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. 23-as módosító Bodúrtól mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 26-os Manders kollégától mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. 25-ös módosító McCarthy asszonytól mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. 24-es Bodúrtól mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. 27-es mellette ellene a 27-es A 24-es elfogadtuk, arra vonatkozott egy kérdés. A 27-esről szavazunk még egyszer. 27-es mellette, ellene, Elutasítottuk. 28-as mellette ellene tartózkodás elutasítottuk 29-es mellette, ellene elutasítottuk 30-as mellette, ellene elutasítva 31-es mellette, ellene elutasítva 32-es mellette, ellene. Itt ezt elfogadtuk 33-as mellette, ellene, elutasítva 34-es mellette, ellene, elutasítottuk. Hatos kompromisszum mellette, ellene, elfogadtuk. Most a hármas kompromisszumról kell szavaznunk, a következő oldalon van mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 45-ös mellette, ellene, elutasítottuk. 5-ös mellette, ellene, elfogadtuk. 46-os, erről nem szavazunk, 47-est is visszavonták, a 6-osról szavazunk mellette, ellene, elfogadtuk. 48-as mellette, ja, erről nem kell szavaznunk elnézést, 4-es kompromisszum, kitámogatja a 4-es kompromisszumot, ellene, elfogadtuk. Ötös kompromisszum mellette, Gegen. Enthaltung angenommen. Elfogadtuk. Tízes mellette. Ellenem. Elutasítottuk. Egyes mellette. Ellenem. El, tartózkodás. El, elutasítottuk, mondja az elnök, bár nem. Ö, 12-es mellette ellene elutasítottuk. Most szabadunk a 12-esről mellette, ellene. Elutasítottuk. 13-as mellette, ellene. Elfogadtuk. Egyes kompromisszum mellette, ellene. Elfogadtuk. 15-ös mellette, ellene. Elutasítottuk. Kettes módosító ról nem szavazunk. Viszont a kettes kompromisszumról igen mellette. Ellene. Elfogadtuk. 16-os mellette. Ellene. Elfogadtuk. És akkor most következik a zárószavazás az így módosított szöveg egészéről a véleményről mellette, ellene. Ellene. Tartózkodás. Ha nincs, akkor ezt elfogadtuk, és gratulálok Báldasszára kollégának. következő az én jelentésem lesz. A tőke követelményekről, de Rapkai úr kíván szólni előbb. Elnök úr, frakcióm a hármasra vonatkozóan részenkénti szavazást kért, de időközben egy szóbeli kompromisszum született, amit el tudunk fogadni, és így lemondunk a részenkénti szavazási igényünkről. A szóbeli módosító pusztán annyit mond ki, hogy a szerződéseket egyéb kifizetési megállapodások helyettesítik. Jó, akkor nem kell itt részenként szavaznunk. A kettes módosítóról azonban igen mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. Hármas mellette, ellene, tartózkodás, ezt is elfogadtuk. Egyes mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. És most az egész jelentésről mellette, ellene, tartózkodás, az egészet is akkor elfogadtuk. Köszönöm. Ezzel a szavazásokat lezárom, és most a hát Tvierka jelentés kapcsán a Csilek úr kap szót. Köszönöm szépen, elnök úr. Először is gratulálni szeretnék az előadóknak, Köszönöm a munkájukat, a kiváló munkáért. Nagyon örülök, hogy a három fontos dokumentumot szinte egy egyhangulag megszavaztuk. Nézzük az én jelentésemet a Brüsszel egyről. Már harmadik eszmecserére kerül sor itt a szakbizottságunkon belül. Már igen, előre haladott stádiumban van a munka, úgyhogy saját véleményemre szeretnék rámutatni a legtöbb olyan témáról, amely ehhez a dokumentumhoz kapcsolódik, és az Európai Bizottság most vizsgálja mindezt felül. Először is az exekvátor ö, betiltása. Kicsit szkeptikus vagyok ezzel kapcsolatban. Természetesen egyetértek a bizottság végcéljával, az eljárás betiltásával, de úgy gondolom, hogy pillanatilag még ez kicsit túl korai lenne. Jövőben kompromisszumi most lehetőségre látok ö, ö, elképzelést, de milyen alapon? Én úgy gondolom, hogy tanulmányokat kell e, készíteni az exakvatorhoz fűződő költségekről az egyes tagállamokban. A kérdés az, hogy mennyi időre van szükség. Másodszorban ha nincs végrehajtási utasítás, akkor a posteriori felülvizsgálati eljárás bevezetésére van szükség, hogy legyen lehetőség a rendszer monitorozására. Ez viszont további komplikációkat szülhet, nem csak akkor, ha az adós kétségbe vonja az ítéletet, vagy a végrehajtási rendeletet. Egyértelmű, hogy az adós, vagy az adósok fellebezési joggal élhetnek az adott tagállam bíróságához, ahol a végrehajtási határozatot kiadták, és ennek a felebezésnek valamilyen jogi alapjának kell lennie. A Brüsszel 1, 34-es és 35-ös cikkének értelmében. De az is egyértelmű, hogy a végrehajtási lépések során a végrehajtás lejártáig nem lehet ezeket a lépéseket semmisnek tekinteni. Azonban meg kell határozni, hogy mennyi ideig tarthat az eljárás. Harmadsorban, ha az exekvatort töröljük, illetve betiltjuk, az adott tagállam tisztségviselőinek vagy végrehajtóinak meg kell tudniuk vizsgálni azt, hogy milyen dokumentum alapján történik a végrehajtás. Hogy ez a dokumentum autentikus-e, és egy nemzeti bíróság ö, ítéletén alapul-e. Ezért ellenzem a fordítások teljes törlését. Ugyanakkor úgy gondolom, hogy csak a legrelevánsabb kérdésekben kell fordítást készíteni, a bizonylat kötelezettséget fönn kell tartani, de általános normák szabályoknak megfelelően az összes tagállamban. Az exekvatorról szóló rész lezárásaképpen tekintettel az egyes tagállamok fenntartásaira való tekintettel az exekvator eltörlését illetően azt javasolnám a bizottságnak, hogy javaslatukat bizonyos klauzákat tartalmazzon, amelyek értelmében az egyes tagállamok, akik már holnap ki, be akarják tiltani az exekvator alkalmazását, alkalmazását, ezt megtehessék, ha ezt az utat kívánják járni. Ebben az esetben azonban csak egy adott tagállam döntési köre lenne ez. Szerintem ez jó döntés lenne, mert először is lehetőséget biztosítana arra, hogy a gyakorlatban alkalmazott módszert kipróbáljuk, és közelebb is vinne minket az eljárás törléséhez a egy későbbi időpillanatban minden tagállamban. Na most függetlenül az exekvator törlésétől biztos vagyok benne, hogy az autentikus törvényeket különböző ö, bírósági hatóságok ö, hatáskörébe kell utalni, akkor lehessen csak módosítani őket, hogyha a végrehajtási ország ö, törvényeinek nem felel meg. Akkor lehessen változtatni rajta. Bizonyos ö, esetekben akkor egy Ilyen esetben meg lehet vizsgálni a korábbi ö, ítéletet az adott országban, ami pedig a legális jellegét illeti. Ez az származási ország bíróságánál kerülne megvizsgálásra, tények alapján, vagy más fenntartások alapján. Egy másik téma, amire ö, át szeretnék térni, a közvetítés. Erről részletes vitát folytatunk, és rendkívül hálás vagyok mindazoknak, akik hozzászóltak, például Hess úrnak, Keszerian professzornak. mellett szeretném fenntartani a véleményemet. Együtt, egyetértek a bizottsággal az egyeztetés kizárását illetően a Brüsszel egyből. Ugyanis ez ellentmondana a New Yorki konvenció és a Genfi konvenciónak megfelelő törvényeinek, ugyanis ezek rendezik a nemzetközi egyeztetést. Nagyon nehéz lenne előrelátni a következményeit ennek a Lugano konvenció értelmében is kizárt az arbitration lehetősége. Ezt az Európai Bizottságnak egy másik felülvizsgálati eljárása során kellene megnézni. A másik téma az ipari tulajdonjog. A közelmúltban a tanács előrelépett a szabadalmi törvény terén, illetve az ilyen jellegű vitás kérdések megoldásában. Úgyhogy úgy érzem, meg kellene várnunk ennek eredményét, mielőtt a konszolidációról vitát folytatnánk ezen a területen. Az úgynevezett torpedó eljárások. Továbbra is úgy gondolom, eh, ahogyan ezt már elmondtam az első vita során. Pillanatilag úgy értelmezzük mindezt, hogy úgynevezett torpedó fellépés segítségével ki lehet kerülni a bírósági döntéseket. Úgy gondolom, hogy figyelembe kellene vennünk azt a lehetőséget, hogy az a bíróság, amely elé később kerül egy eset, ne kelljen, hogy ítéletet hozzon, abban az esetben, ha az első bíróság, ahol már beindult az eljárás, egyértelműen nem rendelkezik hatáskörrel. Nyilván gyorsan kell dönteni, hogy melyik az illetékes bíróság. Persze meg kell határozni az időintervallumot is. Egyetértek az Európai Bizottsággal, hogy a legtöbb problémát a kommunikáció javításával, az együttműködés javításával meg lehetne oldani a bíróságok vonatkozásában. Tehát a bíróságoknak kellene jobban kommunikálni egymással. De nem hiszem, hogy itt kellene döntenünk erről. A bírák közötti jobb együttműködés olyan eszköz, amely rendkívül fontos része az európai bírósági kultúrának. Ezt más eszközökkel is lehetne ösztönözni, mint például az Európai Bírósági Együttműködési Hálózat, a bírósági tanács elnökök jobb együttműködése, akár kereskedelmi vagy magán témákban. Az utolsó probléma, amivel nem igazán tudom, hogy hogy lehetne megbírkózni, az egyének Isten káromlása kapcsolatos ö, kérdései. Mi lenne a jogi normája itt a szerződésen kívüli kérdéseknek, és Diana Wallace foglalkozik ezzel előadóként. Mivel a tanács elutasította a bizottsági javaslatot, és a javasolt kompromisszum a parlament részéről megszületett, a kérdés továbbra is nyitott. Januárban nagyon érdekes meghallgatást szerveztünk a témában, és annak ellenére, hogy az zöld könyvben a bizottság nem tett említést erről a témáról, az úgynevezett forum shopping annak érdekében, hogy a lehető legjobb pénzügyi döntést lehessen elérni, a legjobb pénzügyi eredménnyel um, a defamation esetében uh, végül is egy uh, angol bíróságra utalnék, hiszen ők szívesen foglalkoznak ilyen témákkal, és a panaszosokat igen magas szinten elégítik ki. Az Európai Bíróság rendeletének ötös cikkében, a Sávol esetben, ahol a származási országban lehet a bírósághoz fordulni, abban az esetben, amikor egy kiadó hitelrontási esetben teljes kompenzációt ítélt meg, mindenféle területi korlát nélkül. Egy másik esetben bármelyik ö, tagállamban eljárást lehet kezdeményezni, ö, ahol a médiák valamilyen anyagot ö, terjesztettek. Persze meg kell vizsgálnunk, hogy ez világméretű ö, hatással járt-e, de nyilván azt is meg kell vizsgálni, hogy milyen kárt okozott ez egy adott illetékességi területen. A tény az, hogy az internet mindenütt rendelkezésre áll, és bebizonyítani azt, hogy mi a kapcsolat az illetékeségi ország, illetve a kár között egyáltalán nem nehéz. Azt mondják, hogy a kiadók, még akkor is, ha jogos érvekkel védekeznek, győzhetnek a bíróság előtt, arra kényszeríthetők, hogy bíróságon kívül egyezzenek meg, mert a jogi védelem rendkívül költséges a, az angol száz területeken például. Mint volt újságíró, aki 20 éven keresztül a médiák területén tevékenykedett, különösen érzékenyen reagálok a média szólásszabadságára. És azt gondolom, hogy semmi probléma nincs ezen elv megerősítésével. De a médiák szabadsága, szabadsága, az egyének jogaival arányosan kell, hogy megállításra kerüljön. Nem lehet egyiket sem gyöngíteni, mert amikor a magánélethez való jogunkat sértik meg, akkor meg kell tudnunk ezt is védeni. Tehát az egyéni jogok és a médiák jogai között továbbra is fenn kell tartani az egyensúlyt. Végső évként ezért zárnám ezt ki a Brüsszel egyből, és végül is ez az, ez az egyik oka annak, hogy maradjon ennek hatájában. A Brüsszel egy megfelelő eszköz a nemzetközi magánjog elveinek rendezésére. Talán egy másik jogi eszközre is szükség van, a médiumok szabadságjogai és az egyének alapjogai közötti konfliktus rendezésére. Mert a Brüsszel egyet elsősorban nem azért hozták létre, hogy a hozott döntések minőségére utaljunk, illetve a bíróságok munkájára a tagállamokban, az Európai Bíróság a Lugano esetben egyértelműen ö, megfogalmazza, hogy a Brüsszel egy a kölcsönös bizalom alapján alapul. Természetesen szélesebb körülön is tekinthetjük ezt a témát, hiszen van kompromisszumos megoldás is a velencei esetben. Az eredeti bíróság megvizsgálta, hogy szilárdak-e az alapok az arányosság figyelembevételét illetően. Egy adott kiadvány, hallgató, néző szám vonatkozásában. Aztán a kiadó ö, származási országára utaltak, és a de minimis ö, kiadvány ö, ö, után kutattak. Tehát lehetnek ilyen jellegű megoldások is, és ez a nemzetközi magánjogot olyan területekre szorítaná, amely miatt egyáltalán létrejött. De a médiák körében attól tartanak, hogy ha nem garantálják a médiák szabadságát, akkor felvetődik annak a kérdése, hogy jó ez a megoldás. Ami az ideiglenes eszközöket illeti végezetül, az első nehézség az eszközök védelme, egy bírósági esetben, világosabban kellene látni, hogy az expáti eljárások hogyan működnek, legalábbis ezen rendelet értelmében ahol van lehetőség fellebbezésre ezen eszközzel szemben. A másik probléma az információk terén jelentkezik. Ez pedig a szellemi jogvédelem területén ö, vetődik fel, ahol a törvénysértés esetét ö, házkutatási parancs kell, hogy alátámaszza, illetve utalni kell azokra a cikkekre, amelyeket megsértettek. A 30-as cikknek magába kell foglalnia az információra, illetve a bizonyítékra ö, utaló ö, elemeket. Szeretnék köszönetet mondani mindazoknak, akik segítettek munkámban a Brüsszel 1 felülvizsgálatát során. Ugyanakkor kérem, ne felejtsék el, hogy a jelentés tervezet a következő szakbizottság ülésen április 28-án és 29-én kerül megvitatásra, és úgy tűnik, hogy a szavazásra júniusban kerül sor. legalábbis ebben reménykedem. Nagyon hálás lennék, hogyha elmondanák, hogy hogyan gondolkodnak erről, illetve szeretném a bizottság véleményét is hallani. Köszönöm szépen. Frau Wallace, bitte. Köszönöm szépen, Wallis asszony. Köszönöm, elnök úr. Köszönetet szeretnék mondani Zviefka úrnak. Nagyon alapos, részletes munkadokumentumot készített, ami sokat segít, úgy gondolom, hogy tovább lépjünk. Néhány megjegyzést tennék egy-két dologgal kapcsolatban. Azt hiszem már korábban is elmondtam, hogy aggaszt egy kicsit a természetesen konzervatív felfogása az exekvátor megszüntetésével kapcsolatban. Azt hiszem, egy kicsit pozitívabbnak kellene lennünk. Politikai értelemben ez a központi ma eleme az áttekintésnek. És tulajdonképpen azt adja, hogy bízhassunk egymás igazságügyi rendszereiben. És ez, erről nem térhetünk el, ettől nem térhetünk el, az rossz politikai jelzés lenne, értem a visszafogottságát emiatt. Ha megtehetnénk, akkor én egy kicsit gyorsabban mennék, haladnék, mint ahogy ön javasolja. Említi, hogy a bizottság is tovább kíván lépni a költségekkel kapcsolatban, nem pusztán a költségek, hanem a folyamat és az idő is tulajdonképpen szerintem ide tartozik. Egyetértek abban, hogy a fordítással kapcsolatban az eredetiség kapcsolatos bizonylatokkal kapcsolatban gondjai vannak, de egy ilyen eredetiség bizonylat a célország nyelvére le kell, hogy fordítsuk. Akkor tehát, hogyha lefordítják, akkor ezt lehetne egy normál nyomtatvány alapján tenni. Ez egy gyorsított módszer lenne a két dokumentum feldolgozására. De fontos, hogy tovább lépjünk, bár megmondom őszintén, tényleg elmondtam már, hogy mi a véleményem ezzel a kétsebességes felfogással kapcsolatban. Nekem nem tetszik, mert azt sugalja nekem, hogy vannak olyan országok, amelyek el akarják az exekvátor törölni, és akkor ők ezt megtehetik, ami azt jelenti, hogy mindenki mindenkinek bízni kell a másik rendszerében, és nem hiszem, hogy bizonyos országoktól el kellene ezt a lépést várni hamarabb, mint másoktól. Szerintem egyszerre kéne ezt a lépést megtenni, és erre kell egyértelmű politikai jelzést adni. Ha erre még nem vagyunk készek, akkor hát nagyon csalódnék. De nézzük meg, hogy nem lehet-e beépíteni a rendszerbe valamit, amitől kijutnánk ebből. Tehát előrébb jutnánk. Egyetértek az eredeti eszközökkel kapcsolatban. Értem, hogy ezt próbálja érzékenyen kezelni. A döntőbíráskodásról nem szólok, mert erről már eleget szóltunk, és Kasszágyi professzor, és itt van ráadásul politikatudományi eh, hallgatókkal, úgyhogy eh, ők is ismerik ezt. Viszont utal az ipari tulajdonnal kapcsolatos bekezdésben. És úgy gondolom, hogy kell, hogy leve, legyen bizalom a jogi rendszerek között, javítani kell a kommunikációt az európai bírói kultúrában is. Szerintem ennél tovább is megy ez az egész, talán a mandátum, vagy a megbizatásunk vala, valamelyik pont, valamelyik szakaszában majd a nemzeti bírákkal is tárgyalni kell, és meg kellene nézni Európa, az európai jogi kultúrát, nem csak a, nem csak a bírák, hanem minden szempontból és akkor a külföldi jog alkalmazásánál azt hiszem jelentősen tudnánk előre haladni. Azt kell lássuk, hogy sok minden, amivel foglalkozunk, azzal az európai jogi kultúra teljes kérdéskörében mozgunk el, nem pedig csak a bírói kar szempontjait nézzük. végül pedig nem végül. A hitelrontásról. Tetszik mindaz, amit elmondott. tetszenek a nemzetközi jogi eszközök, és úgy gondolom, hogy megfelelő formában kezeli ezt a kérdést. Vannak, vannak olyan tagállamok, amelyek ezt alkotmányos jelleggel vizsgálják, amitől az egész dolog sokkal bonyolultabb. Hajlanék arra, hogy megnézzem, hogy megnézzük, hogy nem lehetne a foreign non-convenience elvét bevezetni, mert egy, egyfajta könnyű formában, nem cikként, hanem bevezető rendelkezésként. Ennek igenis lenne lehetősége. De azt is mond, de azt is úgy látom, hogy véleményem szerint nagyon sok minden, és ezt a meghallgatás is aláhúzta, nagyon sok mingel a bíróságokkal és, és annak, azok vonzerejével függ össze. Ez olyan kérdés, amit az Egyesült Királyságban nekünk kell majd megoldani, ez ott jelent problémát, és nem igazán örülnék annak, hogyha itt egy nagy kalapáccsal feltörnénk ezt a diót. Ha egy tagállam jelent csak problémát, akkor a Brüsszel egy keretében kell azzal foglalkozni, de engem igazából a, nekem azt felelne meg, hogyha egyfajta lájtosabb formában, tehát öm, gyengébb, könnyebb formában vennénk ezt a kérdést be. Végül pedig az átmeneti rendelkezések kérdése. Attól tartok, hogy itt is a bizottság, itt a bizottságnak kellene igazat adjak, nem látom, hogy ott, ahol átmeneti engedmények jelennek meg, vagy amelyet az egyik tagállam megkap, és ott a, a másik tagállam bíróságának az alapeljárásban valamilyen fajta engedményt kell tennie. Nos, nem hiszem, hogy ez a lehetőség megfelelő lenne, akármit is határozunk a, az átmeneti eljárásban. Hogyha az átmeneti eljárásban valamit, valamit úgy határoznak, hogy kártérítést ítélnek meg, akkor az alap, a, a fő eljárásban a bír, az eljáró bírónak ezt figyelembe kell vennie. Úgyhogy úgy gondolom, hogy a bizottságnak igaza van, valamilyen formában ezt a, az utolsó szakaszban eljáró bírónak ezzel foglalkozni kell de aztán megint visszatérünk ahhoz a ponthoz, hogy koordinációra, kommunikációra és kölcsönös bizalomra van szükség a bíróságok között. Köszönöm szépen. Ezzel együtt a dokumentumot kiváló. Köszönöm, Berlingver kollega. Prima di tutto vorrei ringraziare sinceramente il relatore. Először is meg szeretném köszönni Cvivka úrnak nem csak ezt a hatalmas munkát, hanem azt az alaposságot is, amely eljárt elvégzése közben. Egy ilyen fontos, radikális intézkedés kapcsán ez feltétlenül szükséges volt, és jó, hogy ez az exekvatúr eljárás végre most megszűnik. Con un, con un colpo Már évszázadok óta ö, gyakorlat ez az eljárás, és az, hogy most esetleg megszüntetjük, ez nagyon sok következménye jár, ezeket ő azonban jól összefoglalja. Amit Wallis asszony mond, az is fontos. Ugyanaz volt a benyomásom annak idején, amikor az első szöveg megjelent, mint ami most a benyomásom, vagyis az, hogy eltökéltségre van szükség. Általában ez nem így van, ha jogalkotásról van szó, de itt radikalitásra van szükség, mert ezek az intézkedések szimbolikusak, túlmutatnak saját jelentőségükön. Az az anyag, amelyben a tanácsi rendeletet próbáljuk módosítani, nagyon egyértelmű kell, hogy legyen. Le kell szögeznünk, hogy nem kérünk többé az ex equatur eljárásból. És miért? Azért, mert a Stockholmi program alapján az egységes igazságügyi térség koncepciója okán nem mondhatunk mást. A kölcsönös elismert, elismertetés, a kölcsönös bizalom egymás rendszereibe kell, hogy felváltsa a régi rendet. Ez az előírás ö, most akár vezérlő elven, kevünk és válhat, és rámutathat arra, hogy a tagállamok a pártos, kulturális és egyéb érdekeltségek és különbözőségek ellenére képesek lehetnek lépni. Mert ha a stokholmi folyamatot, ezt a közös igazságügyi térséget nem tudjuk bevezetni, és csak azt mondjuk, hogy ö, itt is gond van, ott is veszély van, akkor, akkor nem jutunk előre az ex post eljárás még mindig jobb, amivel utólag igazítani lehet a rendszeren a folyamatos feedback alapján, mint hogyha az anélkül működnek. Nyilván lesz átmeneti időszak. Szükséges lesz a különböző elismervények fordítása. De ezt majd az ex post ellenőrzés, felülvizsgálat rendezi. Civjevka úr elmondta azt is, hogy itt a lényeg az sokkal szorosabb, mint korábbi együttműködés. És úgy vélem, hogy a rendeletben egyértelműen le kell szögeznünk, hogy az ex-ekvatúr eljárás megszűnt. Remélem, hogy elkerüljük ö, azt a veszélyt, ö, a, hogy Írország és az Egyesült Királyság kitáncol. Ő az ő, ő örökösödési joguk nyilvánvalóan más. Ezért mondom azt, hogy legyen átmeneti időszak, ugye az Egyesült Királyságban euró sincs, mégis az EU tagja. De Nyilván jobban örülnék annak, hogyha ők is követnék a mainstreamet, és ha nem csak kevesek akarata lenne az, hogy itt valódi rendelet szüledjen, szülessen. És azok az országok, amelyek nem tudnak ennek megfelelni, azok kérjenek derogációt egy bizonyos időre. De a stokholmi programot át kell ültetni a gyakorlatba, ezt már sokszor elmondtuk. Ami pedig a közös jogi kultúrát, illetve a bíróságok egyenlőségét illeti, vagy az ügyvédek egyenlőségét, hiszen róluk is szó van, akkor itt először is le kell szögezni, hogy ismerniük kell a közös jogrendet, és ha valamilyen nemzeti sajátosság kialakul, kibontakozik, amely jellemzi a bírókat, akkor is, bírákat, amely alapján ugye az európai jogot értelmezik, akkor mondhatjuk, hogy olyan intézkedésekre van szükség, amelyek a kulturális egységesedést is szolgálják. Ne adjuk ki a kezünkből a lehetőséget, hogy most átültessük a stokholmi programot a valóságba. Nassi úr. Köszönöm szépen, elnök úr, a szót. Gratulálok én is a szerzőnek, mert nagyon-nagyon nagy munkát végzett, és Bellinger úr és Valic asszony felvetésével kapcsolatban pedig úgy érzem el kell mondanom, hogy most parlamenti stádiumban vagyunk, ahol tényleg az a dolgunk, hogy ne gördítsünk akadályt annak elébe, amit a tanács, a bizottság végre a kritikus tömeg segítségével végre átvisz. Nincs most már szükség a kereszt hivatkozásokra, a különböző országokra való külön hivatkozásokra. Ö, a jelentés szerzője már elmondta, hogy újságíróként is fontos számára, hogy a véleményszabadság korlátozása megengedhetetlen. De abból viszont elegünk van, hogy az exekvátor hagyomány még mindig meghatározza a létünket. Ez egy meghaladott hagyomány. Levele és legyünk valóban radikálisok, és ne csak akadályozzuk az ellentétes folyamatot, hanem menjünk azzal szembe, kereken. És ne gördítsünk akadályt a magától is most már jó irányba tartó vonat elébe. Camus óta tudjuk, aki a Sisyphusi a Sisyphos mitoszát idézi a regényében, hogy hogy ha már felgurította a hegyen a glóbuszt, akkor ne hagyjuk azt, ne hagyja azt magára gurulni megint. Le ezekkel a szavazási eljárásokkal. Nem kell a plenárison erről vitatkozni. Mindenki egyetért a dologgal is. Döntsük el gyors úton. Köszönöm a pledóit. Izgalmas volt a felszólalás, ismeri el az elnök. Nyilvánvaló, hogy pozitív és negatív elemek is, prók és kontrák is vannak az exekvatúr eljárás kapcsán. De az biztos, hogy a tagállamoknak meg kell hagyni a lehetőséget, hogy egyenként törüljék el az exekvata eljárást, és ezt úgy értem, hogy ha ezt megadjuk a tagállamoknak, akkor ez a saját polgáraiknak és más polgároknak is előnyökkel jár. De jóre mindenki profitálhat az eltörlésből. De legyen ez a tagállam lehetősége, és lehessenek a tagállamok különbözőek ilyen tekintetben. Az, hogyha megadjuk a tagállamoknak a lehetőséget, hogy az exekvátort eltörlik, ez nem rossz, de nem a legjobb. Nyilván ö, egységességre kéne törekedni, és két elvet kell leszögeznünk. Ugye vannak itt formális okiratok, jogi értelembe vehető döntések, és van egy olyan igény, amit a léne jelentés is megfogalmaz, hogy jobb koordinációra lenne szükség. Ami az arbitrációt illeti, a hiteles okmányok körét ki kell zárni a jelentés köréből. Ezzel együtt gratulálok a jelentés szerzőjének, mert nagyon nehéz dolga volt, és olyan jelentést írt, amit mindannyian végül is meg tudunk majd szavazni. Eknászony. Messi Goligó lelkesedését nem tudom átvenni az exekvatúrájárás kapcsán, de alapvetően egyetértek vele. És Cievka úrnak köszönöm a munkát. Nagyon tetszett az, ahogyan eljárt, hogy először az általános témákkal kezdte az egyeztetést, és utána egyre szűkítette a kört. Ami az exekvatúr eljárás eltörlését illeti, már sok mindenki elmondott sok mindent. Számomra az volt a legfontosabb, hogy Szivko úr nagyon körültekintően jár el, és meghagyná a tagállamoknak a lehetőséget szemben Wallis asszonya, hogy megőrizzék egymás iránt a bizalmukat. Tehát, hogy szépen lassan, nyugodtan lépjenek tovább. Ugyanakkor nyilvánvalóan én is támogatom magának az eljárásnak az eltörlését, csak annak az érvelését is el tudom fogadni, aki azt mondja, hogy óvatosságra van szükség, mert a fordítások teljes körű eltörlése, a költségek kezelése, ez még sok technikai problémát vet fel, amelyekkel el kell gondolkodnunk. Nagyon tetszett, hogy Vivka úr befogalmaz, megfogalmazott egy gondolatot a szövegben, ami tőlem származik, sokszor elmondtam, hogy külön védelemre van szükség, a fogyasztókat külön meg kell védeni, hiszen ez a Brüsszel egy lényegéhez tartozik, és a kompetenciákra vonatkozó szabályokat meg kell őrizni, különösen akkor, hogyha a gyengébb felet védik azok. Mondjuk a bíróság előtt, ha munkajogi ö, perek vannak. Äh, um a sztrájk ügyek kerülnek, akkor a gyengébet védjék a szabályok ki. Szeretném egészíteni még azt, amit elmondtak, azzal, hogy nagyon fontos számomra, hogy ezzel a rendszerrel a Brüsszel egy eddig ellenmondásait is feloldhatjuk, mert támogató szerződések esetén például voltak olyan helyzetek, ahol nem volt mindig szakszerűen megindokolható a döntés, most már ez így lesz, és gondoljunk arra is, hogy akik az európai valóságban, a jelenben a, úgy végeznek munkát, hogy aznak határokon átnyúló jellege van, azokra vonatkozóan minden esetben, amikor egy munkát nem egy helyen végeznek el, hanem tipikusan több EU országban, akkor erre vonatkozóan legyen külön kompetencia szabály. Ez lett volna a megjegyzésem, egyébként pedig továbbra is azt tudom elmondani, hogy nagy érdeklődésre követtem az ön által elvégzett munkát, és gratulálok önnek hozzá. Köszönjük. Tájn asszony, aztán a bizottság, aztán szerző. Ja. Ich kann... Igen. Megértem Cifka urat, hogy előadóként óvatosan közelíti meg az, az exekvatúr eljárás megszüntetését. Ez egy jó eljárás, de a gyakorlatban az egyes esetekben újra meg újra kellemetlen megbe, meglepetésbe fut az ember. Tavaly például volt egy németországi polgári jogi határozat, egy német apát, egy déli tagállam bírósága az ott lakó anya keresetére apasági keresetet indított a német állampolgár ellen, nem bizonyosult be, és csak hallomásból tudták, hogy az apaságot megítélni, tehát ezt Németországból kellett aztán felderíteni, korrigálni, és valóban bebizonyosodott, hogy nem ő volt az apa. Tehát újra meg újra van ilyen, és hogyha az exekvatúr eljárást el szeretnénk törölni, akkor az ex-post eljárásokat is át kell helyezni, biztosítani azt, hogy a végrehajtás ne folytatódjon, mert másként ugye a, McCarthy asszony volt az, aki a határon átnyúló számlák számlanyomozásról ír jelentést. Tehát nehogy aztán ott legyen, ott legyen a, a az embernek a megbizotja, vagy az ügyfele az ajtó előtt, és azt mondja, hogy na hát akkor most tessék a nyomoznak a számla után. Ezeknek az intézkedéseknek egymást is befolyásolni kell, tehát az ex-post eljárást, hogyha áthelyezik, akkor a végrehajtási lehetőségekkel kapcsolatban is kell tenni valamit. Ezek az intézkedések tehát úgy folynak egymásba, hogy a jogvédelmet azért biztosítsuk. Az ex post, tehát az, az egyén rendkívüli jogvédelmének eljárása. Nem tudom, hogy a bizottságnak van-e valami valója. Igen, köszönöm szépen, elnök úr. Köszönöm én is az előadónak. Nagy öröm azt látni, hogy a parlament olyan óvatosan, alaposan készíti elő a munkáját, és most pont ez a helyzet. Ez a második munkadokumentum, már volt lehetőségünk az elsővel kapcsolatban kommentárokat elmondani, most csak a másodikra vonatkozóan. Az exekvator eltörlése. Persze már elhangzott, hogy ez a legnagyobb politikai akadálya cél, célja, a célja az Európai Tanács által kért eh, revíziónak. Ez 2004-ben, 2009-ben már többször kértük Tamperében, Hágánban, és most a Stockholmi programban is szerepel. Itt van végre az ideje annak, hogy foglalkozzunk ezzel a kérdéssel. Tisztában vagyunk eh, azzal, hogy milyen fenntartások, eh, aggodalmak haboz, habozó hozzáállások vannak. Ez egy régóta meglévő folyamat, amely már az európai integráció, az európai piac előtt már létezett, de itt az ideje annak, hogy tovább lépjünk. Az exekvátor ugye költségeket jelent, időt, energiaráfordítást. A költségeknél talán elmondhatom a parlamentet, mert biztosíthatom arról, hogy a jogi eljárások költségére vonatkozó tanulmány rajta van a bizottság weboldalán, és ebben az exekvátor költségeit külön megvizsgáltuk, hatástanulmányt is készítünk, ez is rendelkezésre áll majd. Egy példát hadd mondjak, amit én magam próbáltam ki. Franciaországi határozatot Belgiumban akartam érvényesítetni. Egyszerű eset fordítás nem volt, és összességét tekintve több ügyvédi iroda költségbecslése alapján több mint 2000 euróba került volna nekem, hogy a franciaországi határozatot Berlium, Belgiumban érvényesítetsem. Ugye nem kellett bíróságra menni, mert nem volt meghallgatás, még akkor is, ha expárti eset van, és nem volt és az eljárás is nyilvánvaló volt, és olyan egy-négy hónapra satszolták az eljárási időt. Ez egy konkrét példa, amit persze megpróbálunk bővíteni ezeknek a körét a hatástanulmány során is. Hogyan tudunk tovább lépni? A bizottság úgy véli, hogy nagyon alaposan bizonyos dolgokat meg kell különböztetni részletesen megvizsgálni azt, hogy a származási hely bírósága mit kell ellenőriznie, amit ellenőriz, azt ne ellenőrizze másodszor sorra se a végrehajtás bírósága. Hogyha vannak azonban olyan ügyek, amelyeket az első bíróság nem tud ellenőrizni, és adott esetben az alperes tisztességes meghallgatását, meghallgatása miatt szükséges, akkor a végrehajtás tagállamában lévő bíróságnak el kell tudni járidnia. Ki tudja, mi lesz. De még ha tisztán is látnánk, akkor sem biztos, hogy az exekvator eljáráshoz, eljárásnak ehhez szükség lenne. Mert ezek, ezt már a, az Európai Uniós tagállamok között vannak olyanok, amelyek ennélkül csatlakoztak már. Ha megfelelő biztosítékok vannak, akkor úgy gondolom, hogy hogy van arra mód, hogy megszüntessük, és hogyha tovább, ha, ha lépünk, akkor mindenkinek lépnie kell. Ez nyilvánvaló, vagy mindenki ugrik, vagy senki nem ugrik. Ez nem az a terület, ahol a fokozott együttműködés valósulhatna meg, ahol, eh, ahol valaki elindul rajta, más még nem. Ami az exekvátor eljárást illeti, nos valóban vannak olyan eszközök, amelyeket már a 805 per 2004-es rendelet eltörölte, a, és úgy véljük, hogy az erre vonatkozó pontokat már szabályozták, éppen ezért fontos, hogy amikor erről a rendelet tervezetről tárgyalnak, akkor ezt figyelembe vegyék. Nem fogok minden kérdésre kitérni, hiszen biztos vagyok benne, hogy az előadóval fogunk erről tárgyalni. Tényes való, hogy az Európai Bíróság Westenkers határozata, amely a, a rendelet és a döntőbíróság közti átfedéseket hozza alá, valóban a bírói gyakorlatra vonatkozik. De az Európai Bíróság úgy határozott, hogy egy ilyen bírói ítélet kapcsán egy döntőbíráskodási eljárás hatékonysága nem tartozik a, a jogszabály hatája alá, és ez nagyon fontos. Az Egyesült Királyságban a fellebbezési bíróság tavaly decemberben úgy határozott, hogy a spanyol bíróság határozata, mely szerint a döntőbírósági megállapodás nem hatályos, azaz nem volt érvényes, az nem volt helyes. Ez nagyon fontos, azt el kell, ez, ez már nagyon fontos, fontos lépés. Tehát a, a döntőbíráskodás ott van, nem lehet megkerülni, nem lehet ezt figyelmen kívül hagyni, és nagyon érdekes konferencia volt mellesleg, néhányan ott is voltak múlt héten Spanyolországban, a Brüsszel egyben a spanyol elnökség szervezte, és a bizottság, és ott voltak ügyvédekik, akik azt mondták, hogy a döntőbíráskodási kérdés valóban a paralizálja, meg bénítja a törvénykezési a bírósági eljárásokat. Nagyon új dolog, meg kell vizsgálni, bonyolult, és a szakértőkkel való együttműködésre van szükség hozzá, hogy ezzel tárgyaljunk. A hitelrontás kérdése. Ez a bizottsági jelentésben nem volt benne a zöld könyvben sem. Megnéztük a Brüsszel egy keretében. A jelentésben ugye nem vettük be, de csak azért, mert az empirikus tanulmányok azt mutatták, hogy ez a rendelkezés viszonylag jól működik. Többen rámutattak önök közül is arra, hogy mennyire fontos különbséget tenni a különböző dolgok között. A jogérvényesítés az egyik dolog, az alkalmazandó jog a másik, az eljárás költség pedig a harmadik. Azok a problémák, amelyek a hitelrontással kapcsolatos problémák, az az alkalmazandó törvény és a, az eljárás költsége. Ezeket pedig nem szabad egy olyan eszközbe bevonni, amely nem ezekre fordalkozik, hanem pusztán a, a törvénykezéssel. A Brüsszel egy az egy kiegyenlített rendelet a különböző felek érdeke között megfelelő érde, egyensúlyt tart hitelrontás esetben is. Vannak természetesen az, az értelmezésbeli problémák, ezek az Európai Bíróság elé kerülnek. Most is megjegyzem, van pont az Európai Bíróság előtt egy ilyen eset. Hogyha a rendelkezés alkalmazásával kapcsolatos problémák vannak egy jogrendben, akkor azzal foglalkozni kell. A brit kormányjal együtt például meg fogjuk nézni, hogy hogyan kezeli ezt a kérdést. De határozottan el kell kerüljük azt, hogy az érzékeny szabályokat módosítsuk, a Brüsszel egyértelműben érzékeny szabályokat csak azért, hogy egy ország, egy európai ország törvénykezését, törvénykezésének megfeleljenek. Pedig nem is ehhez tartozik, hanem a költségvetés eljárása, a, a, az eljárás költségéhez és az alkalmazandó jogkérdés körébe tartozik, úgyhogy ebben egyet is értünk. Ami pedig a többit illeti, arról kapcsolatban maradunk az előadóval, de legalább most elmondtam a jelentéstervezete kapcsolatos előzetes véleményünket. Köszönöm. Köszönöm az előadónak, adom meg a szót. Köszönöm szépen, elnök úr! Röviden, hiszen már nagyon sok időt szántunk e, erre a témára, miért rendkívül hálás vagyok. Szeretnék szívből köszönetet mondani a kollégáknak megjegyzéseikért. Nagy öröm számomra egy olyan dokumentummal foglalkozni, amelyről annyira egyértelmű és konkrét vélemények hangzottak el. Ez elősegíti a végleges verzió elkészítését. Valis asszonynak, Bellinger úrnak azt szeretném mondani, hogy ne, go, ne aggódjanak. Nem vagyok konzervatív, inkább liberális nézeteket képviselek ebben a témában. Óvatos leszek, mert tudom, hogy vannak olyan tagállamok, akik ezt az óvatos megközelítést kedvelik. A mai vita azonban egyértelműen azt mutatja, hogy egyhangúan az a véleménye mindenkinek, hogy az exekvatort el kell törölni. Belinger úrnak hála, aki azt mondta, hogy lehetővé kell tenni ezt mindenki számára, talán egy bizonyos átmeneti időszak biztosításával akik még ha használni akarják. Úgyhogy szeretnék köszönetet mondani az Európai Bizottságnak is a megjegyzésekért, az eddigi együttműködésért. Kiváló alap lesz ez a jelentés tervezet elkészítéséhez is. Remélem, hogy a hangulat ugyanilyen jó lesz, amikor a jövőben erről a dokumentumról folytatunk vitát. Köszönöm szépen! Herzlichen Dank! Köszönöm! Akkor most menjünk a következő napi rendre. Ugye figyelnünk kell az időre és a mai beszélgetés felépítését módosítani kell, mert két kérdése mindenképpen foglalkozni kell Gáló asszony jelentése, és Nibla, Nibler kolléganőjé. De szeretnénk a bizottsági vendéget is köszönteni. Geringer úr is ide tartozik, illetve a Geringer jelentés is ide tartozik, úgyhogy a 26-os napi rendi pontnál tartunk, Nibler kolléganő. Megadom a szót. Köszönöm, Köszönöm elnök. Köszönöm, elnök úr. Tisztelt kollégák, vendégünk ö, javára ö, most lemondok a hosszú bevezetőről. Néhány héttel ezelőtt már volt szó a hatástanulmányokról, hatásvizsgálatokról. Ezért csak ö, a Kringasszony által javasoltakat ismétlen meg az Európai Bizottság általi hatásvizsgálatok kapcsán azok hatékonyságát, strukturális átalakítását szeretnénk elérni, de először ehhez arra van szükség, hogy lássuk, hogy a bizottságnál a hatásvizsgálatokat hogyan ö, ö, vezénik le, és örülök ezért, hogy Klinkel asszony most eljött, hogy ezt elmondja nekünk. Ahogy utaltam rá, néhány héttel ezelőtt saját kezdeményezésű jelentésben foglalkoztam a témával. Azóta változott a nyelvezet, a, nyelvezet a parlament és a bizottság között ugye megkötöttük az intézményközi megállapodást, amely erre vonatkozóan is, a hatásvizsgálatokra vonatkozóan is rendelkezik mégpedig a következő módon, ez a bizottság felelőssége, de transzparens módon kell azt elvégeztetnie, független szervezet által pont. Nos, ezt szeretnénk mi is most itt a saját kezdeményezésű jelentés kapcsán elérni, pontosabban ennek a részleteit megtárgyalni, hogy hogyan lehet a intézményközi megállapodás ezen pontját a gyakorlatba átültetni, és a kollégák részéről jövő felvetésekre nyitott vagyok. Engedjék meg még, hogy a további eljárás kapcsán elmondjam, hogy a mai eszmecsere után három-négy héten át dolgozunk egy munkaanyagon, megpróbálom a kérdéseket összefogni, amelyek felmerülnek bennünk, és utána ha ez elkészült, akkor mutatunk arra, hogy az egyes tagállamokban milyen hatásvizsgálati tapasztalatok gyűltek föl, és talán ilyen értelemben önök is tudnak segíteni engem tanácsokkal, meglátásokkal, utána pedig intenzív vitára kerül majd sor ezek értelmezéséről. Ami az intézményi hatásvizsgálatokat illeti, itt a vizsgálat ellenőrzés kritériumairól lenne érdemes vitázni. Az utóbbi hetek során már sok gondolatot fogalmaztak meg a kollégák felém, például a környezeti szempont érvényesítésének szükségességét, és egyebeket. És ahogy már elmondtam, azt javaslom, hogy miután a munka anyag megvan, újra üljünk össze egy eszmecserére, akár akkor is majd szakemberek jelenlétében, akik a tagállamokból jönnek, hogy elmondják, hogy az intézményesített hatásvizsgálatok náluk hogy működnek, hogy az év végéig aztán, de hát mondjuk a nyári szünet előtt még jobb lenne, valamilyen eredményt fel tudjunk mutatni. Most örülök, hogy Klinkel asszony tehát eljött hozzánk, és kíváncsian hallgatom majd őt. Rapkai kolléga úr. Lenne egy kérdésem, elnök úr, Nibler asszonyhoz, de tulajdonképpen az elnökhöz is, Léne úrhoz, mert ön a Libe bizottságban a keret megalapodás tárgyaló delegációjának tagja volt, és ott is beszéltek erről nyilván a hatásvizsgálatokról. Szeretném megtudni, hogy hogy függ össze a két eljárás idő szempontból, mert ugye tudom, hogy mi itt saját kezdeményezés jelentést akarunk, még utazni akarunk előtte, tehát hagyunk időt magunknak, és Nibler asszony is pont elmondta, hogy majd, majd, majd. Ugyanakkor a hatásvizsgálatok kérdése a keretmegállapodásban nem lehet, eh, hogy a végére kerüljen a jogalkotási időszaknak, tehát ezt minél előbb tető alá kéne hozni? Hogy lehet a két dolgot kibékíteni egymással? Nagyon egyszerűen mondja az elnök. A bizottsággal kötött megállapodásunkról még csak egy ö, állásfoglalás van, de nincs még konkrét megállapodási szöveg. Ez ennek a megalkotása időt vesz igénybe. Szefkovics úr viszi ezt a témát, és zajlanak a tárgyalások. A bizottságnak azonban van kötelezettsége a parlamenttel szemben egy hatásvizsgálat elvégzése tekintetében, és tíz éve nem tudunk megegyezni abban, hogy a bizottság mennyire függetlenül végzi a hatásvizsgálatait. A parlament mindig is azt követelte a bizottságtól, hogy a hatásvizsgálatokat külső szervezetek végezzék, a bizottságon kívüliek. A bizottság intézményi okokra hivatkozva ezt elvetette, mert mindenféle érvük volt, világos volt, amikor Barizó úrral most erről újra tárgyaltunk, hogy a bizottság ezt nem akarja, itt egy milliméter sem hajlandó elmozdulni az álláspontjáról a javunkra. Ezért most azon kell elgondolkodnunk, hogy amit a bizottságtól várunk, hogyan fogalmazzuk azt meg, és ö, amennyiben nem értünk együtt a bizottsági hatásvizsgálati módszerével, akkor azt hogyan egészítjük ki. Amerikában sincs egyébként egységes hatásvizsgálati rendszer, az USA beliek, az OMB-vel végeztetik részben ezeket, de a kongresszusnak megint csak saját ügynöksége van, amely számára elvégezteti a hatásvizsgálatokat. Tehát két feladatunk van a jelentés kapcsán. Először is meg kell fogalmaznunk az igényeinket a bizottság szembar szemben, másfelől pedig el kell döntenünk, hogy ha mégis megmaradnak hiányosságok a rendszerben, azokat hogyan tudjuk kiegyenlíteni. Most azt hiszem itt van az ideje, hogy Klinkl asszony szólaljon meg, és elmondja nekünk az Európai Bizottság véleményét. Thank you very much for the Köszönöm szépen. Köszönöm a lehetőséget, hogy röviden elmagyarázhatom hatástanulmányi rendszerünket és aznak testületét. Mm, hát döntésekről szól ez, amely bizonyítékokon alapul. Arról szól, hogy megfelelő válaszokat találjunk megfelelő kérdésekre, a különböző opciók elemzéséről, hogy hogyan lehet egy bizonyos célt elérni, vagy hogyan lehet egy problémát megoldani. Nem arról, hogy egy módja van egy probléma megoldásának, hanem különböző lehetőségekről ugyanis különböző terhekkel járhat, különböző költségterhekkel, különböző következményekkel. Nyilván a hatásról is szól, és a hatástanulmánynak végül is lehetővé kell tennie a különböző lehetőségeket. Mert nem mindig lehetséges egy bizonyos célkitűzést egy másikkal összeegyeztetni nem lehet mindig a legelegánsabb megoldást megtalálni. Viszont arra mindig van lehetőség, hogy egyértelműen fogalmazzunk a hatásokról, és a különböző lehetőségekről annak érdekében, hogy a jogalkotó jobb információk alapján hozhassa meg döntését. A hatástanulmány a szubszidiaritásról és az arányosságról is szól. A bizottság itt vizsgálja meg már nagyon korai szakaszban, amikor az különböző lehetőségeket tárjuk fel, hogy európai szinten kell lefoglalkozni ezzel a kérdéssel, mert nem mindegyik kérdéssel Brüsszelben kell foglalkozni, van, ahol a nemzeti kormányokban vagy a helyi hatóságoknál kell keresni a megoldást. Ha jobb európai szinten foglalkozni a kérdéssel, akkor szükség van-e erre? És az arányosság pedig azt jelenti, hogy megfelelő arányt találjunk a cél elérése illetve azon terhek között, amelyeket ez képvisel az egyes érintettekre. A hatástanulmány már a kezdet kezdetétől arról is szól, hogy hogyan kívánjuk monitorozni a kérdést, illetve az értékelést. Ennek a célja az, hogy utólag is elmondhassuk, hogy igen, elértük a célt, ilyen-olyan terhek vagy előnyök segítségével, vagy pedig, ha nem sikerül, akkor azt mondjuk, hogy nem, nem értük el a célokat, de tudjuk, hogy miért, úgyhogy találhatunk jobb megoldást. A mi hatástanulmány megközelítésünk erőssége az, hogy minden hatástanulmány minden költséget megvizsgál, illetve minden előnyt feltár környezetvédelmi, szociális és gazdasági területeken egyaránt. Nem csak egy költségkategóriáról vagy előnyfajtáról szól, integrált megoldást használunk. Nyilván ez sokkal nehezebb akkor, hogyha a költségeket, előnyöket egyensúlyba kell hozni, és főleg a különböző területekről ö, van szó, legyen az környezetvédelmi, szociális vagy gazdasági de ezt mindenképpen el kell tenni, hogyha teljesen világosan akarjuk látni egy javaslat előnyeit, hátrányait. Nem lehet szelektíven eljárni. Ebben szilárdan hiszünk. Ezen kívül rendkívül széles a skálánk. A hatástanulmányok olyan javaslatokon alapulnak, amelyek jogalkotói és nem jogalkotói jellegűek a bizottság munka programjában ez igaz minden jogalkotói javaslatra, amelyre a legnagyobb hatást gyakorolta. Ez azt jelenti, hogyha a címen, az útmutatón, a szolgáltatásokon alapulva úgy gondoljuk, hogy van egy olyan hatás, amely a tisztán szakmai jellegűeken túlmutat, akkor kérjük ezt a roadmap-et, amelyben három-négy oldalban a különböző lehetőségeket feltárjuk, és ez arra mutat, hogy igen, lehet ennek valamilyen nagy hatása, akkor igenis szükség van a hatástanulmány elvégzésére. Komitológiai jellegű döntések esetében is végzünk hatástanulmányt. Azért hangsúlyoznám ezt, mert az Egyesült Államokban nincsen hatástanulmány a jogalkotó javaslatok terén. A kongresszus Washingtonban hatástanulmány nélkül dönt. Aztán a végrehajtási intézkedéseket követően az ügynökségek készítenek hatástanulmányt, mert működünk velük. Ez a különbség a, le, a jogalkotás és a komitológia között. Az ügynökségek, ha le akarjuk egyszerűsíteni a kérdéseket, a komitológiával foglalkoznak. Itt Európában már a jogalkotói szakban is készül ö, hatástanulmány. Tehát mielőtt még a kongresszushoz kerülne. Csak hogy a különbséget hangsúlyozza. Egy másik erőségünk az átláthatóság. A roadmap-ek egyszerre születnek a bizottsági munkaprogrammal. Tartalmazzák már a hatástanulmány szükségességét, vagy sem, és hatá- és hivatalosan föl lehet venni az érintettekkel a kapcsolatot. 8 hét a minimum, és arra ösztönözzük a kollégáinkat, hogy azért ezen lépjenek túl abban az esetben, hogyha összetett és nehéz szakmailag, szakmai szempontból nagy kihívást jelentő területről van szó. Másik erőségünk a testület. Korábban öt bölcsről beszéltem, ma már csak négyen vannak, mert ad personam vagyunk jelen, az elnök nevez ki minket, senkinek nem tartozunk beszámolással, kivéve az elnöknek. Bocsánat. A kollégák készítik a hatástanulmányt, és hozzánk kell fordulniuk a testülethez, mielőtt a különböző területek közötti konzultációt beindítanák. Úgyhogy mielőtt ezt javasolják, hozzánk kell fordulniuk. Először megkapjuk az, a szöveget, elemezzük, vannak kollégáink, akik segítenek ebben, feltesszük a megfelelő kérdéseket, és aztán összeülünk a különböző területek képviselőivel. Hatástanulmányunként kérdések, válaszok születnek, illetve egyértelművé kell tennünk azt, hogy a kollégák megértik azt, hogy milyen hiányosságokat tapasztalunk, vagy ha úgy gondoljuk, hogy valami nem világos, hiányzik, akkor remélhetőleg más is ugyanígy látja a helyzetet. Azért hangsúlyozom ezt, mert úgy hiszem, hogy a hatástanulmányt képviselő testület teljes mértékben független, de ugyanakkor nagyon sokat segít is. Nem külső testületről van szó, amely föntről kritizál, hanem belső testület a bizottságon belül, de függetlenül ettől teljes mértékben független, melynek szerepe az, hogy rámutasson azokra a területekre, ahol javításra van szükség. Ajánlásaink, véleményeink ö, nyilvánosan ö, hozzáférhetők a weboldalon is, bár elismerem, hogy elég sokat kell klikkelni, talán a Google-ból könnyebben hozzáférhetők, és majd meglátjuk, hogy hogy tudunk ezen javítani. De minden nyilvánosan hozzáférhető. Rendkívül kritikus ö, véleményt képviselnek a bizottsággal szemben. Tavaly Az, a hatástanulmányok 30%-át küldtük vissza azzal a megjegyzéssel, hogy nem elég jók. Ez nem azt jelenti, hogy a többire azt mondtuk, hogy jó. Körülbelül fele a többi hatástanulmánynak, és ez csak az én becslésem, ajánlás volt, ahol a különböző területek közötti konzultáció során egyértelművé vált, hogy további munkára van szükség azért, hogy a javaslat a következő stádiumba juthasson. Tehát 30%-ában az eseteknek úgy gondoltuk, hogy vissza kell küldeni, mert nem elég jó. Amikor a véleményeket vizsgáljuk, akkor úgy lehet látni, hogy bizonyos elemek, például a szubszidiaritás, vagy az administratív teher rendszeresen felmerül. A testület három évvel ezelőtt saját nevében, nem a bizottságon keresztül adott ki egy jelentést, mivel ez minden év végén megszületik, amelyben következtetések találhatók a testület részéről, a hatástanulmányokról, azok fejlődéséről, a további hiányosságokról. A legutóbbi jelentés 2010. január végén született a 2009-es tanulmányokról. A 20 oldalas dokumentumról van szó, és a végén a konklúziók között az alábbi ajánlások találhatók, azzal a célral, hogy javítsunk a bizottsági hatástanulmányokon. Nem akarok mindent felolvasni, talán a jelentést érdemesen elolvasniuk, de rendszeresen felvetődik a jobb tervezés kérdése. Ez azt is jelenti, hogyha megszületik egy javaslat, és túl későn kezdik ennek az ezzel kapcsolatos munkákat, akkor az talán nem jó. Úgyhogy időben kell elkezdeni a hatástanulmányok végzését. A szociális hatások erőteljesebb vizsgálata egy másik olyan terület, amit elnökünk hangsúlyozott. Az administratív terhek felmérése egy másik terület. Itt most bevezettünk egy forró drótos vonalat, ahol segítséget kaphatnak az érintettek. Aztán a monitorozás. Itt most áttérnék a jobb szabályozás területére, mert a testület hatásvizsgálata segített az egész kultúra megváltoztatásában. Mert a különböző opciók, módszerek, a szakpolitikák terén, a célok elérése terén nagyon sokat segített. Ugyanezt szeretnénk az expost értékelések terén is elérni. Ez pedig azt jelenti, hogy a szakpolitikát annak végrehajtása után vizsgáljuk meg, és kritikusan föltesszük a kérdéseket, hogy vajon elérte-e a lehető leghatékonyabb módon célját. Megint csak olyasmiről van itt szó, ahol a hatástanulmányokhoz hasonlóan egyik napról a másikra nem lehet eredményt elérni. De meg vagyunk győződve arról, hogy az expost értékelés vonatkozásában, amit tavaly kezdtünk, és nagyon gyorsan bevezettünk, le tudjuk zárni a kört. A jelenlegi helyzetet elemezzük, rámutatunk a problémákra, hatástanulmányt készítünk, végrehajtjuk a politikát, ellenőrizzük azt, hogy mi működött, mi nem. Ez az ex post értékelés. Ennek alapján aztán lehet felülvizsgálni és javítani Úgy gondoljuk, hogy így zárul be a kör, és ezt javasoljuk a jogalkotóknak is. Nagyon köszönöm a figyelmüket. Köszönöm szépen. Megint az órára nézek. Sajnos nem lehet ezt eh, emiatt intenzíven megbeszélni. Bár eh, lesz munkadokumentum ezzel kapcsolatban. Vannak-e most konkrét kérdések eh, Klinkel asszony felé? Úgy látom, nincs. Úgyhogy szívből köszönjük a beszámolót, biztos lesz még alkalom arra, hogyha majd itt lesz a munkadokumentum, és ö, újra megbeszéljük, akkor több időt fordítsunk erre. Nagyon sajnálom, hogy ez most így alakult, hiszen nagyon komplex kérdés volt a mentelmi jog, és ez hosszabbította a tárgyalást, fölborította a programot. Van néhány dolog, amit ezt sürgősen el kell intéznünk. Gáló asszony és Geringer az, kollega jelentései. Először Geringer asszonynak adom meg a szót. E, Köszönöm szépen, köszönetet kell, hogy mondjak először is e, a bizottság által elmondottakért. A jelentésem közvetlenül Madame e, Nibler asszony hatástanulmány jelentésével van kapcsolatban, és és az EU jognak a végrehajtásával kapcsolatban. A jobb törvényalkotás, ami jelentésem témája, azokkal a kérdésekkel is kapcsolatban van, amelyeket meghallgattunk már. A módosításokat amúgy majd később lehet benyújtani, és sok mindent akkor is meg tudunk tárgyalni. A Lisszaboni szerződés hatályosulásával jelentős változások érezhetők a jogalkotás és a, az Európai Unió területén a jogérvényesítésével kapcsolatban. A szubszidiaritás elve továbbra is fontos marad. Egyrészt a nemzeti parlamentek részt vesznek a, az elv intézményi tiszteletben tartásával, másrészt pedig 8 hét az a határidő, amelynek keretében a nemzeti parlamentek léphetnek nagyon ritkán fordult elő, hogy nemzeti parlamentek jogalkotási javaslattal kapcsolatban véleményt mondtak volna. Természetesen ez a Lisszaboni szerződést megelőzően volt, de a lehetőség már akkor is megvolt. Az eljárás még nem használják teljes mértékben ki, ez is igaz. Ami a hatástanulmányt és az utólagos exposzt értékelést illeti, most nagyon örülök annak, hogy említik, megemlítették az exposzt értékelést, és hiszen eddig ez mindig rendszeresen, szisztematikusan végrehajtott eljárás volt, és pontosan ez az egyik érv is, amit a bizottság mellett lehet értelmezni. Hogyha a függetlenséget nézzük, akkor, akkor valóban a hatástanulmányok függetlenek. Ha azonban a, egy adott jog végrehajtása vagy részleges végrehajtását követően ex post értékelés van, akkor a bizottság által támasztott követelményeket teljesítettek, és mi értelme van az ex post hatástanulmányoknak? Hiszen a hatástanulmány már ö, független volt, nem volt benne részrehajlás, sem a kérdés feltevésben, sem más pontban. Tehát az ex post értékeléssel kapcsolatban úgy gondolom, hogy Mm, tulajdonképpen sok mindenre már választ kaptunk a korábbi hatástanulmányokban. Az expost értékeléseket ennek ellenére a bizottság szisztematikusan próbálja el végezni. A hatástanulmányoknál viszont különböző kritériumok kerültek felsorolásra. Utalnék Midler az, kollega jelentésére. Jó lenne, azt látni, hogy a szociális hatástanulmányokat, tanulmányokat és tehát nem csak a gazdasági hatásokat tanulmányoznák, vagy a jogi jellegüket, hanem a szociális társadalmi jellegűeket is. Milyen hatása lenne egy, egy adott új törvénynek az európai foglalkoztatásra, munkaerőpiacra, korcsoportokra vagy ágazatokra? Nagyon fontos tehát a szociális szempont felvétele és a hatástanulmányokba. Még egy megjegyzésem lenne. Stajver úr csoportja egyszerűsíti az az adminisztratív eljárásokat és az adminisztratív terhek csökkentését tűzték ki. Nagyon tetszik nekem általában ez az ötlet, egy fenntartásom azon van. Több kérdés merült már fel az adminisztráció globális egyszerűsítésével, ami adott esetben a normák színvonalának csökkentéséhez is vezethetne, például a munkahelyi biztonság kérdésében. Az egyszerűsítés fontos, de ne a meglévő normák kárára tegyünk. A munkahelyi egészség és biztonság normáinak kárára ne tegyük ezt. Végül pedig a bizottság kodifikációs programjának végrehajtása. Ezt a programot késleltette több ok, és most örülök, hogy végre végrehajtották. 2008-ra tervezték eredetileg, még két év múltán még mindig nem értünk a végére. Úgyhogy azt kérem a bizottságtól, hogy tegyék hatékonyabbá, intenzívebbé a munkát. Befejezésképpen pedig mi magunk is hozzájárulunk sajnos ahhoz, hogy a változások nem olyan gyorsan lépnek hatályba, mint szeretnénk. Idén januárban például már szavaztunk bizonyos változásokról, én magam is részt vettem a munkában, és aztán a Libe Bizottság megkapta, és szeptemberben kerül a plenárisra. Tehát januártól szeptemberig tart valami a parlamenten belül, amit bizony sokkal gyorsabban is el lehetne végezni. Talán mi magunk ezen változtathatunk a jövőben. De szeretnék köszönetet mondani a titkárságnak a jelentés előkészítésért. Köszönöm a megjegyzéseiket. Nem folytathatom, mert látom, hogy idő van még a vitá, idő kell a vitára is. Köszönöm. Köszönöm szépen, eh, Göringer asszony. Lisztenberger eh, kollega kér még szólt. Igen, röviden, mert eh, ugyanerről a kérdésről van szó. A monitoring és a közösségi jog alkalmazása jelentését szeretném megemlíteni. A jelentésem végén, majd ezt amúgy is beterjesztem, de már most kérem a szakbizottság eh, tagjait, hogy figyeljenek a tervezett meghallgatás jelentőségére. Nagyon fontos. Néhány címszót hadd mondjak ezzel kapcsolatban. Van egy új bizottsági javaslat, egy mintaprojekt, próbaprojekt keretében, hogy egyáltalán ne legyen már eh, eh, jogsértési eljárás, hanem mindent a tagállamoknak további feldolgozásra tovább küldjünk, csak a sürgős esetekben tartsuk ezt fenn. Ki dönti azt el, hogy valami sürgőse vagy sem, és milyen kritériumok mentén? Erről még nincs szó. Úgyhogy szeretném jelezni, hogy jó döntési alapokra van szükség sokkal világosabb jelentésre, mégpedig sürgősen. Na, kérem, vegyék tehát komolyan ezt a jelentést, és vegyék komolyan azt is, hogy itt most tényleg arról van szó, hogy lehet-e egyáltalán észszerűen európai jogalkotásról szó vagy sem, mert hogyha nincsenek következmények, vagy nincsenek, nincs végrehajtás, vagy törvényszegés van minden országban, mert ugye minden országban vannak olyan deppek, olyan balgák, akik ezeket a, a dolgokat nem tartják szem előtt, tehát nem számolnak a következményekkel, mert nincsenek. Úgyhogy vegyük ezt komolyan, mert nagyon fontos ez a, a jövőbeni munkánk szempontjából. Köszönöm szépen. Nagyon röviden E, Köszönöm szépen. Én egy véleménynek is szerzője vagyok az Alkotmány Bizottságban. Hamarosan az is sorra kerül. Meg szeretném köszönni a szerzőnek a munkát. Ugyanakkor elismerem, hogy ez egy nagyon bonyolult, gazdag szöveg, a jelentésben egyértelműen elhangzik, hogy a bizottságnak jogi keretet kell teremtenie a polgárok számára annak érdekében, hogy az európai polgári kezdeményezéssel élni tudjanak. És mint néppárti politikusok, mi támogatjuk, mint mindig, a független hatásvizsgálatok kérdését. Örülök annak, hogy a bizottság valóban csökkenteni akarja az administratív terheket. 2020-ra a jelenleg várhatónál akár 30%-kal többet is elvégezhetünk, hogyha ügyesek vagyunk. Köszönöm. A módosítók benyújtási határideje április 30. A tolmácsok hozzájárultak ahhoz, hogy még negyed órát dolgozzunk, tehát 40-kor lesz vége az ülés. Köszönöm, elnök úr! Ahogy önök is tudják, 122 módosítót adtak be a saját kezdeményezésű jelentésemhez, és nyugodjanak meg, nem akarom őket egyenként itt elemezgetni. Három kategóriába soroltam őket. Az első kategória, amely semmiféle nehézséget nem okoz, a második, amelyekkel kapcsolatban úgy gondolom, hogy kompromisszumra van ö, lehetőség mindenképpen, és sajnálatos módon vannak olyanok, amelyek úgy tűnik alaptalanok, és amelyek számomra elfogadhatatlanok. Mielőtt erre a három ö, csoportra rátérnék, arra szeretnék mindenkit inteni, hogy óvatosan járjon el ebben a témában, amely eléggé nagy érzelmeket korbácsolt, és amelyekkel kapcsolatban kicsit óvatosabban kell eljárnunk azon módosítókkal kezdeném, amelyek nagy problémát jelentenek számomra. Ezek nyilvánvalóan azok, amelyeknek a célja az, hogy teljes mértékben eltöröljünk minden utalást a kalózkodásra. Szerintem ez nehezen elfogadható, mert úgy gondolom, hogy parlamentünk nem volna szava hihető, hogyha így foglalkozna ezzel a témával. Nem lehet a kalózkodást nem figyelembe venni, egész egyszerűen csak azért, mert a jog nem ö, tiltaná, ez egyáltalán nem így van. Mint ha például a pedofil pornográfiát nem ítéltük volna el ö, az interneten, ö, csak azért, mert ö, a jogszabályok nem tiltották. Úgyhogy szó sem lehet arról, hogy teljes mértékben töröljük ezt, illetve hogy ebből a szempontból így járjunk el, viszont de majd azon módosítók vonatkozásában ö, térek erre vissza, ahol kompromisszumra van szükség, Egyszerűen csak szeretném, ha meghatároznánk az internetes kalózkodás definícióját, talán a bizottsággal való konzultáció segítségével, vagy pedig találjunk egy másik terminológiát, amely elfogadható lenne. Mindenképpen lehetőséget látok ezekben. Aztán ami a szociális következményeit illeti az online kalózkodásnak, és Bárnyi biztos úr is foglalkozott tegnap ezzel. El szeretném mondani, hogy ezzel még nem volt alkalmam foglalkozni, csak nagyon röviden térnék ki erre a témára. A terra tanulmány értelmében 2008-ra 196 ezer 2016-ra 1,2 millió fog munkahelyvesztést jelzett. Ez nem csak a zene területén, katasztrofális következménye van a technológiai vívmányok terén is, például a, vinil lemezek teljes tönkretétele, de ennek semmi közelhez, hiszen nem arról van szó, hogy egy gazdasági ágazat egy másikra helyeződik át, mert hát a kalózkodás nem teremt munkahelyet. Azok a területek, amelyek az általam említett számokban tükröződnek, nem csak a zene, hanem a filmek, a szoftverek területén is megállnak, úgyhogy szigorúbbaknak kell lennünk. Ami a különbséget illeti a csalás és a kalózkodás között. Osztom Bárnyi biztos úr véleményét, ahogy tegnap is mondta, nevezetesen minden nemzetközi egyezmény mindkettőről beszél, és ez nem azt jelenti, hogy a megoldások azonosak. Ez teljesen világos, és ezzel kapcsolatban azt hiszem nem kell tovább magyarázkodnom. Ami a központ létezését illeti, hát azért ez meglepő számomra, mert amikor olyan számokat vetek fel, amelyek magán tanulmányokból származnak, azt mondják nekem, hogy ezek nem megbízhatóak, elutasítják őket. Ha viszont azt javaslom, hogy olyan számokkal dolgozzunk, amelyek már az említett struktúrákból származnak, tökéletesen egyetértek pontos feladatot határozunk meg számukra, kérjük az éves jelentéseket tőlük, de nem igazán értem, hogy miért ne vegyük őket figyelembe. A harmadik dolog, ami a figyelem felhívási kampányokat illeti. Itt megint azt mondják, és bizonyos módosítók ezt támasztják alá, hogy a politikai döntéshozók nem értenek egyet, hogy kommunikációt folytassunk ezen a téren. Olyan téma pedig ez, ami rendkívül égetően aktuális, azzal sem értenek egyet, hogy ugye ott vannak a ö, gyógyszerek, a hamisítvány gyógyszerek. Végezetül az utolsó módosító kategória, ahol nagyon nehéz lenne döntést hozni, legalábbis el kell rajta gondolkodni. Utalnék arra, hogy azok, akik elutasítják az érintettek közötti dialógust, attól tartanak, hogy az Hadopi törvény átvételéhez jutunk. Többször is elmondtam már, és ezt még egyszer elmondom, nem azért tűztem ki célom magyarul az Adopi törvényt, mert francia vagyok. Nem. Szó sincs róla, nincs ezzel kapcsolatban semmiféle célom. Most azonnal áttérnék azokra a módosítókra, amelyekkel kapcsolatban kompromisszumra látok lehetőséget, és nekem kell az első lépést megtennem annak érdekében, hogy együttműködjünk, mégpedig hasznosan, biztosítunk mindenkit, de szerintem ez nyilvánvaló, ami az alapvető jogok tiszteletbe tartását illeti, legyen az a magánéletben, az interneten. Nyilvánvaló, hogy semmilyen szándék nem vezérel, hogy ezeket a jogokat csorbítsam. De a szerzői jog is alapvető jog, és úgy gondolom, hogy meg kell találnunk a megfelelő egyensúlyt, ami rendkívül könnyű is, abban az esetben, ha minden alapvető jogot, beleértve a szerzői jogot is harmonikus együttélésben védelemben részesítünk. Ami azon módosítókat illeti, amelyekkel kapcsolatban kompromisszumos lehetőséget látok. Még egyszer elmondanám, nem azért vagyok itt, hogy a francia választ találjam meg erre, és azon kollégáknak el szeretném mondani, akik hajlandók velem erről tárgyalni, hogy rendkívül érdekel a spanyol ö, ö, kezdeményezés, amelyről az igazságügy miniszter úra volt szerencsém és ö, alkalmam kétszer is tárgyalni, mivel szocialista kormánytól származik, semmiféle korlát nincs a dialógus előtt, és érdekünk az is, hogy figyelembe vegyük ezt a spanyol javaslatot. A megoldások keresése során, a kompromisszum megtalálása során szeretnék tárgyalni minden kérdésről, a több területre érvényes engedélyekről többek között, és el szeretném mondani, hogy azon módosítók vonatkozásában, amelyek semmiféle nehézséget nem támasznak, McCarthy asszony, Talanandez, Jannes, Berlingo úr módosítói. Ö, beszélhetnék még tovább is erről a témáról, de nincsen lehetőség. Köszönöm, elnök Köszönjük, valóban nincs sok időnk, úgyhogy már csak annyit tudok elmondani, hogy mindazokat a dolgokat, amelyeket nem tudtunk ma megvitatni, a következő ülésen megvitatunk. Ahol sürgősséggel szükség van például véleményekre, ott a titkárság mindenkinek megmondja a határidőket írásban. Most addig beszélünk, amíg a tolmácsok rendelkezésre állnak, és minden, ami hátra maradt, az pedig legközelebb beszéljük meg. Bellinger kolléga kért szó. <coughs> Nella giornata di oggi noi abbiamo approvato alcune relazioni. Többféle jelentést is elfogadtunk, és szinte mindegyiket egyhangulag. Tehát az együttműködés kiváló volt. Ez jó jel a Galló jelentés szempontjából is, amelyben én nagyon bízom és mindig olyan nyílt Galló asszony az én frakciómmal szemben is, hogy minden okom megvan erre. Nagy kudarc lenne, hogyha csak egy gyenge többséggel fogadnánk el ezt a jelentést. Itt azon kell lennünk, hogy egyeztessünk egymással, és nagy többséggel fogadjuk el. Itt a jövőről van szó, nagyon nagy a tét. Aki a jövőre gondol, az megszavazza a jelentést. Az internettel minden megváltozott a világban. És 122 módosítót kell három kategóriában megbeszélni, de megvan az az előnyünk, hogy ez egy nem jogalkotási eljárás még, és ezért egy kicsit a merev normákat rugalmasan meghaladhatjuk, és szakmákon átívelő módon járhatunk el. Már Bárnyi úr is elmondta nekünk tegnap, hogy két termék, vagy két jó közül választhatunk, a szellemi tulajdon az egyik, ez ugye számomra legalábbis szent dolog. A kulturális szférában alkotók szellemi jogait nagyon fontosnak tartom, és mivel az internet milliók számára fontos, a hozzáférhetőség is fontos marad. A két szempont között nem könnyű megtalálni az egyensúlyt, de ezzel együtt sem vagyok a büntetés híve, hanem sokkal-sokkal inkább az internet továbbfejlesztése, szabadsága, szabályozása, rugalmassága mellett érvelek, mint az amerikaiak, akik jóval előttünk tartanak. Miért? Azért, mert Európa már így is lemaradt az internet területén, annak a szabályozás területén is, és nem vagyunk jók a nem büntetés típusú szabályozásban. A szellemi tulajdont sokféleképpen lehet védeni, nem csak represszív, elnyomó eszközökkel. Jó, vannak klasszikus jogsértések, ahol szükség van büntetésre is, de az interneten jogsértéseket nem lehet büntetésekkel kezelni. Nem csak mert ezek nem szépek, hanem mert nem hatékonyak. Az internet nem így, nem így működik. És újra kell definiálni a lopás mm, fogalmát, mert az internetes lopás más kategória, mint a bolti lopás. Oui, alors... Kastex asszony. Pour... Igen, nagyon kevés időnk van felvetni egy olyan problémát, ami rendkívül ö, nehéz és ö, vitatott. Mindenesetre szeretném itt megint megerősíteni azt, hogy mindannyiunknak ugyanaz a célja, az intellektuális szellemi jogok védelme. Olyan területe ez a kulturális iparágaknak,